Welcome back. Üdvözlök mindenkit, a koordinátorokat is üdvözlöm, és azokat is, akik nem vettek részt a koordinátorok ülésén. Szeretettel üdvözlök tehát mindenkit, úgyhogy kezdjük is el. Elég szoros a napi rendünk mára, nagyon sok bonyolult petícióra kerül sor a nap folyamán, úgyhogy hatékonyan kell dolgoznunk. Hogyha nincsen ellenvetés, akkor kérem fogadjuk el a napi rendtervezetet. És igazából jegyzőkönyv nincs, amit el kellene fogadnunk. Két nagyon rövid bejelenteni valóm van. Az egyik, hogy az ombudsman asszony ideje 11 órára, tehát nagyon gyorsan kellene majd folytatnunk a szavazással. Később pedig a mai nap során minden hozzászólásnál mérni fogom az időt, mert ahogy mondtam, nagyon szoros a beosztásunk. Két percet fognak kapni a hozzászólásokra, ennél többet nem tudok adni. Az egyebek alatt nem kell bejelentenem semmit, úgyhogy térjünk rá a szavazásra. Az első kérdés az európai polgári kezdeményezésről szóló vélemény. Helyezzék be a szavazási kártyáikat, kérem, és akkor mindjárt el is tudjuk kezdeni. Okay, this is... Jó. Kicsit bonyolult lesz, mert feltűnt, hogy vannak olyan módosítók, amelyekről külön kell szavaznunk, és ezért így is fogunk eljárni. We tell you when we approach those uh, amendments. So, the draft opinion uh, on... Jó, tehát akkor I am not at all sick, it's the pollen, it's the... Nem vagyok beteg, allergiás vagyok, úgyhogy a pollenek ellen küzdök elnézést. Jó, tehát 96-os az első, ki támogatja ezt? Ellene ki szavaz? Tartózkodok elutasítva. 98-as a következő, két részben szavazunk róla. Első rész, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, mellette kiszavaz, ellene, tartózkodók, elutasítva. 97-es, ugyancsak két részben, első rész, mellette kiszavaz, ellenvetések, tartózkodások, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 99-es a következő mellette, kiszavaz, A 97-es okafogyattá vált, sugják itt nekem. Jó, jó, rendben. 99-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 100-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 101-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 102-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 103-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 104-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva 106-os mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 105-ös mellette, ellene ezt inkább ellenőrizzük. Tehát a 105-ösről megnyitom a szavazást, illetve, bocsánat, ez is okafogyottá válik, mivel már elfogadtuk a 104-est. Akkor megyünk tovább a 250-essel mellette. Ellene szavaz. Tartózkodók. Ezt viszont ellenőrizzük, tehát megnyitom a szavazást a 250-esről. Lezárom. És elfogadtuk. 251-es. Ez is okafogyottá vált. 67-esről szavazunk mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 107-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas számú kompromisszumot ki támogatja, ki ellenzi, elfogadtuk. Négyes kompromisszum a következő, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 113-as mellette ellene tartózkodók, ezt is inkább ellenőrizzük. Lezártam a szavazást, és elfogadtuk. Hol is tartottunk? 115-ös mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 116-os mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 117-es első részét kitámogatja, második ö, el, ö, elnézés második rész kitámogatja, ellene ki van, tartózkodók. Azt hiszem, hogy ezt elutasítottuk, de ellenőrizzük inkább, tehát a második részről. Megnyitom a szavazást. Lezártam és elfogadtuk. 117-es módosító és 119-es azonosak tartalmukat illetően, úgyhogy erről közösen szavazunk. Mellette kiszavaz, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Következik az 56-os, tehát mehetünk ezzel tovább. 56-osról szavazunk, az első rész kitámogatja, ellene kiszavaz, tartózkodók elutasítva. Második rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 120-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtunk. Ugrunk a 128-asra, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 129-es, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 130-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 131-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 132-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 133-as mellette, ellene. Ezt ellenőrizzük, de melyiket is kéne ellenőriznünk? A 132-est? Jó, tehát 132-esről elektronikusan szavazunk. Lezárom. És átment. 133-as mellette kiszavaz, ellene tartózkodók elfogadtuk. 134-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 135-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 136-os mellette kiszavaz, ellenvetések, tartózkodók elfogadtuk. 88-as okafogyottá vált, 138-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 140-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 145-ös két részben, első részt ki támogatja, ki nem, tartózkodók elutasítottuk, második rész ki támogatja, ellenvetések, tartózkodók elutasítva. 146-os mellette kiszavaz, ellene tartózkodók elutasítottuk. 147-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 152-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 154-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 155-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 157-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 159-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 6-os kompromisszum kitámogatja, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadtuk. 13-as kompromisszum. Ki támogatja? Ellene kiszavaz tartózkodók elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Az első blokkot visszavonták, a kettes blokk okafogyottá válik, a harmas is, hú, de gyorsan haladunk. 167-esről szavazunk, ki támogatja, ki nem, tartózkodók, elfogadtuk. 168-as, mellette kiszavaz, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 173 mellette, illetve hát ezt itt elfogadtuk a kompromisszummal, egy kicsit összevisszaság van itt az én furcsaság, az én listámon, Tehát 174-esről kell akkor szavaznunk. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 175-ös a következő, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 176-os, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 177-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 178-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 179-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 180-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 181-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 182-es mellette, Jaj, ez okafogyottá vált. Itt elfogadtuk a kompromisszum 9-el, a 183-as, tehát 184-esről szavazunk, mellette ellene tartózkodok elutasítva. 185-ös, mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 186-os, mellette ellene tartózkodok. Ó, ez is okafogyottá vált. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, Kilences kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Következő blogban 22-es A preambulum bekezdés, 68-as módosító, erről több részben szavazunk. Követnek engem? Nem. Jó, hát ez tényleg egy kicsit hosszú, nagy a távolság a két dolog között. Tehát a 9-es kompromisszum alatt a legvégén szerepel a 22A preambulum bekezdés, 68-as módosítója, amiről külön kell szavazni. Eleonora Fabio Massimo Castaldo nyújtották ezt be. Tehát erről külön kell szavaznunk. Nem hallok senkit, úgyhogy kérem, kérjenek szót. Tehát 68-asról szavazunk. Ezt a kompromisszumtól külön kell ö, szavazásra bocsátani. Marléne, tessék. Azt gondolom, a 204-esről is szavaznunk kell. Részenként. 210-esről elnézést. Igen, helyesen hívta a figyelmemet rá Márléna. 210-esről is szavaznunk kell. A második résztről külön, tehát ki támogatja, ki nem, ki az, aki tartózkodik, ezt inkább ellenőrizzük. Elutasítva úgy láttam, de azért a biztonság kedvéért és a jegyzőkönyv kedvéért ellenőrizzük elektronikusan és elutasításra került. Most ugrunk akkor a 68-asra, erről is külön szavazunk, ki támogatja, ki ellenzi, tám- és elfogadtuk. Innen pedig megyünk tovább a 195-ösre, mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 196-os ez egy szóbeli módosító a zöldek részéről. Itt látják a szöveget, ki támogatja ezt, ki nem. Tartózkodók elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 202-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 203-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 204-es mellette, illetve ezt már elfogadtuk a 9-es kompromisszummal, a 205-ös okafogyottá vált, akkor a 207-es a következő. 207-es mellette kiszavaz, ellene tartózkodók elfogadtuk. 209-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 211-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 212-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 219-es módosító. Ezt a zöldek szeretnénk benyújtani, ez egy szóbeli módosító. Erről lehet szavazni? Raportőr ellenzi, úgyhogy nem tudjuk szavazásra bocsátani, tehát ez a kompromisszum révén okafogyottá válik. 220-as akkor a következő mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 221-es mellette ellene tartózkodók el, elutasítva. 222-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 225-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 226 mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizzük inkább. The vote is closed. Lezártam, és elfogadtuk. 227-es mellette, ellene, nagyon nagy az háttérzaj, úgyhogy ezt újra ellenőriznem kell. Hagy kérjem azt, hogy ne beszélgessenek annyit. 2.27-es, tehát ellenőrizzük. It has been adopted. Elfogadtuk. 228-as mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. A második részről külön szavazzunk, a 12-es kompromisszum révén. 209-es második része, 229-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jön a 231-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 232-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 233-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 234-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 235-ös mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 236-os mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 237-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 94-es ez okafogyottá vált, 239-esről szavazunk mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 240-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 243-as mellette, ellene nem látom egyértelműen, úgyhogy elektronikusan ellenőrizzük. 243-asról megnyitottam a szavazást. Lezártam, és elutasítottuk. Tehát akkor a 241-esről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 242-es mellette, ez okafogyattá vált, akkor 244-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 245-ös mellette ellene, ezt is ellenőriznünk kell, tehát 245-ösről megnyitottam, hogy ellenőrizzük. És lezárom. Nem szavaznak, kérem szépen. Hát ez is egy üzenet, de Lezárom. És átment. 246-os mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 247-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 248-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 249-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Jó, a 8-asra folytatjuk tovább mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 9-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellette ellene ezt is ellenőrizzük 11-es módosítóról It has been approved. Amendment. Elfogadtuk. 13-as mellette ellene, ezt két részben, első rész mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 24-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 26-os mellette, ellene, tartózkodás. Nem, ez nem volt fogyott, úgyhogy 26-osról szavazzunk el mellette. Mellette, nem látom a kezeket. hogyha van hozzá valójuk. Igen, itt az áll, hogy okafogyottá áll, de ez egy tévedés, rosszul írtuk be a listára, szavazzunk kell a 26-os mellette kiszavaz, tehát ellene tartózkodás elfogadva, 27-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 28 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ez volt az első rész, és most jön igen a második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 31 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 32 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 33 mellette ellene tartózkodás elfogadva 34 mellette, e, okafogyottá vált, 34-es, 35-öt visszavonták, 36-ról mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következik, 37 ugye okafogyottá vált, 38-as szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 39 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40 mellette ellene tartózkodás elfogadva 41-es. Erről szavaznunk kell. Mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell. 41-esre megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodás nem jelzik kellőképpen, mert túl fáradtak, tudom én, de föl kéne mennek ezeket. 42-ről szavaztunk, ugye? Mellette tehát, ellene, tartózkodás elfogadva. Köszönöm. 43-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 44 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva következik, 47-es okafogyottá vált, 48-as is, az 51-ről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Következik az 57-es? Nem, 50. 57-esről szavazunk tehát, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 60-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 61-es e, mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 62 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Szavaznunk-e 63-asról is mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 64 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 65-ös mellette. Ja, igen, 65-ös, akkor... Virginie, tessék. Lehet, hogy rossz a szavazólista, de hát hogyha a 63-at, 64-et és megszavaztók itt, akkor valamelyik el válik a következő. Nem, hogy az elők szavazzunk a 65-ről mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 66-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 69-esről részenként szavazok, illetve a második részeken szavazunk mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most pedig következik 79-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 80-as mellette 80-as mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Itt megint csak tévedés történt, nem váltok a fogyottál 80-as. Szavazunk róla elektronikusan és most lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 81-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 82-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 84 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 85, ne, ez a vált. 86-ról szavazunk két részben, első de nem, mondja az elnök, is a fogyottá 87-ről kell szavaznunk. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 89-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 90-es mellette de előtte a 89-est ellenőrizzük, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 90-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Aztán 91-esről szavaznunk kell, mellette szavaz ellene. Tartózkodás elfogadva. 92-es mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. 93-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 95-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most be. A záró szavazás, de előtte még szót kérünk. A 84-es módosító esetében az állít, hogyha ezt elfogadjuk, akkor a 88-asra kell rátérnünk. De 88 hol van, ez nem találok. Igen, mondja az elnök, úgy tűnik, hogy nincs 88-as módosító. Igen, igen, ez hibás, és mondja az elnök, aztán rengeteg tévedés van ezen a szavazólistán, úgyhogy kérem, a szavazzunk uh, uh, elektronikusan az egészről, tehát záró szavazás következik. Lezárom a szavazást. Egyhangulag elfogadtuk. Köszönöm szépen, gratulálok az előadónak. Most pedig, hogy mondjam el, hogy az emberi tényezőnek köszönhetően, az sok-sok módosítónak és e, az ezen dolgozóknak köszönhetően rengeteg hiba és tévedés volt ezen a szavazólisten. Elnézést kérek ezért, soha többet nem fog ez előfordulni. Most pedig akkor akkor rátérünk a következő szavazásra. Ez pedig egy szóbeli válaszigénylő kérdés. Vagy mégsem? Okay. Tehát akkor szóbeli választigénylő kérdés a határozott idejű szerződések bizonytalanságának és visszaélőszerű alkalmazásának kezelésével kapcsolatos petíciókra való reagálás mellett kiszavaz, elektronikusan szavazunk, ez lesz a legjobb. Megnyitom a szavazást. És lezárom most a szavazást. Elfogadtuk. És akkor következik még egy szavazás. ez is ugyanez a téma határozott idejű szerződések bizonytalanságával és a szerszerű alkalmazásának kezelésével kapcsolatos petíciókra vár reagálást, a csúd. Elnézést kérek, mi szeretnénk két módosítót visszavonni a 46-os és 47-os, a titkárság is ugye ezt szerettük volna a kollégákat is erről tájékoztatni, akkor pedig mondja az elnök, aztán rátérünk a szavazásra, egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva, és aztán jönnek a vissza bont módosítok, van itt bőven ebből is, és aztán a tízes módosítóról nem részenként, hanem egyben szavazunk, mellette ki szavaz, ellene, tartozkodás elutasítva. 11-es módosító, ellenőrizzük előtte azonban még a tízest, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 11-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Aztán néhány visszavonat, módosítod a 19-esről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as is visszavonták 21-essel egyetemben. Következik az A kompromisszumos módosító mellette kiszavaz ellene. Tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. B. Kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. C. Kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. D. Kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 37-32 vissza lett vonva. Következik a 40-es mellette kiszavaz ellene tartózkodás elutasítva. 41-es mellette kiszavaz ellene tartózkodás elutasítva. 42-es mellette kiszavaz. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. 43-as mellette? Ellenem. Ezt ellenőriznünk kell, tehát 43-asról szavazunk, azért, mert nem jelzik megfelelően, nem emelik a kezüket. A néppárt részéről egyel többen szavaztak, most jó lesz, elfogadva. 44-es, 45-ös azonos, tehát egyszerre szavazunk róluk mellettük, kiszavaz ellene tartózkodás elutasítva. 46-os tudja visszavontak, csúd beszélt, éj e kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 50-est is visszavonták, ami azt jelenti, hogy szavaznunk kell az 53-asról mellette, ellene tartózkodás elfogadva 54-es, de nem előtt az 53-ast ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Szavazunk aztán az 54-esről, mellette ki szavaz ellene. Tartózkodás elutasítva. 51-es mellette ellene. Tartózkodás elutasítva. 52-es mellette ellene. Tartózkodás elutasítva. 55-ös mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. 56-os mellette el, ellene. Tartózkodás elutasítva. 57-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 58 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizik az 58-ast. és elutasításra került. 59-es mellette 59-es mellette kiszavaz ellene tartózkodás elutasítva. 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 62-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 63-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Rendben, ellenőrizzük a 63-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 64-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 65-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, F kompromisszum mellette kiszavaz ellene tartózkodás elfogadva. 67-es, illetve 67-es és a 70-es visszavonásra került, 71 es viszont továbbra is szavaznunk kell, mellette kiszavaz ellene tartózkodás elfogadva. 72-esről nem részenként, hanem egyben szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. ez érvényes a 73-asra is, tehát a részenként itt elvetettük, egyben szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 74-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 75-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 76-os, de akkor a 75-öst ellenőrizzük először is. Leszárom a szavazást 75-ösről, és elutasításra került. 76 hol is vagyunk? 76-osról szavazunk mellette. Ellenem? Tartózkodás elutasítva. G. Kompromisszum mellette ellenem tartózkodás elfogadva. 81-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös visszavonásra került. Következik a H. Kompromisszum mellette kiszavaz. Ellenem tartózkodás elfogadva. Következik a 91-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 90-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 92 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 92-es, megnyitom az elektronikus szavazást. Hú, ez az én hibám volt, rosszul fogalmaztam, még túl kora reggel van számomra, tehát elfogadtuk. Most következik az i kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 97-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 98 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 99 mellette, de akkor a 98-ast ellenőrizzük. elutasítva. Nem, nem, nem, elfogadtuk. Elfogadtuk, igen. 99-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 100-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 101-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 102-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 103-as és 4-es azonos módosítók, együtt szavazunk ezekről mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 105-ös mellett kiszavaz, ellene tartózkodás nem tudom, nem emelik a kezüket, tehát akkor ellenőrizzük a 105-öst is. elutasítva. Következik a 106-os mellette kiszavaz, ellene, tartózkodás elutasítva. 107-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 108-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 109-es mellette,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 Következik a 118-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 119 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 120-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. És szavazzunk a véleménytervezet egészéről elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig akkor mi is következik? kérdezi az elnök. Exactly. Now. Nyolcas napi rendi pont következik elvileg ez kell, hogy következne, de az ombudsman siet. Úgyhogy a nyolcas napi rendi pontot majd a délután folyamán fogjuk tárgyalni. Ehhez Emily O'Reilly-t fogjuk fogadni. Kérem, hogy fáradjon be, fáradjon ide a pulpitusra, és szóljon hozzá. colleagues, please. Kedves kollégák, kérem mindenki foglalja helyet. Azt azért nem mondom, hogy be kell kötni a biztonsági övet, de foglaljanak helyet, és aki szeretné elhagyni a termet, az csendben tegye. Kérem, tartsák tiszteletben a munkánkat. Nagy örömmel fogadom itt körünkben Emily O'Reilly asszonyt, az Európai Ombudsmant, a 2017-es évi éves jelentését fogja ismertetni a szakbizottságnak. Nem is szaporítom a szót, mégis adom a lehetőséget az ombudsman asszonynak. Köszönöm szépen! Tisztelt elnök asszony! Jó napot kívánok mindenkinek! Köszönöm a lehetőséget, köszönöm a meghívást. Örülök annak, hogy bemutathatom a 2017-es éves jelentést. Először is szeretnék köszönetet mondani ennek a szakbizottságnak, nagyon sokban támogatta a munkánkat tavaly is, és az előző években is, ami számunkra nagyon fontos. Nagyon örvendetes, hogy ennyire elkötelezett támogatónk az Európai Parlament petíciós szakbizottsága, és a képviselőkkel más körökben is szoktam találkozni. Üdvözlöm Önöket! Kezdjük talán akkor az éves jelentés bemutatását. Köszönöm szépen! A tavalyi év során Összesen több mint 2000 panaszt kezeltünk, 447 vizsgálatot indítottunk ezen panaszok alapján, és 14 vizsgálatot indítottunk saját kezdeményezésből. Miért tesszük ezt? Általában ezek olyan témák, amikre az emberek nagyon odafigyelnek, nagyon nagy a sajtóvízhangja ezeknek a, ezeknek a témáknak, és valójában a munkánk során a panaszok 90%-a polgároktól érkezik, európai állampolgároktól, civil szervezetektől. Tehát a panaszok eredetében nincs túl nagy változás, az előző évekhez képest a legtöbb panasz továbbra is Spanyolországból érkezett. Egyrészt azért, mert ugye sokan lakják az országot, másrészt azért pedig pedig azért, mert az ombudsmani rendszer nagyon jó Spanyolországban, nagyon jól működik regionális szinten is és országos szinten is, tehát a polgárok ismerik az egész ombudsmani hivatalt, tudják, hogy miről van szó, ezért kapunk ilyen sokat. Németországból és Lengyelországból is nagyon sok az érkezett, valószínűleg ott is a lakosság mérete miatt, illetve Belgiumból is elég sokat kaptunk, nyilvánvaló okoknál fogva, itt vannak az európai intézmények, nagyon sok, a globális jelentőségű szervezet, civil szervezet és hasonló szervezetek, tehát Belgiumból is nagyon sok van a szérkező. Következő dia, talán ez is ismerős, hasonlatos az előző évekhez képest. A legtöbb panasz általában a bizottsággal szemben érkezik, valószínűleg azért, mert a bizottságnak nagyon nagy a hatásköre, és az életünk legtöbb részére kihat a munkájuk. nagyon sok olyan ember van, aki jelentkezik munkára az európai intézményekhez, nem sikerül nekük a versenyvizsga, és aztán hozzánk fordulnak. Az európai ezért az epso hoz is nagyon sok panasz érkezik a parlament, következik aztán külügyi szolgálat, delegációk, aztán az OLAF, csalás elleni hivatal és egyéb EU-s ügynökségek a sorrend. Nézzük a következő diát. Szerintem ez az egyik legsikeresebb probléma megoldásunk. A tavalyi év során ez volt az egyik legnagyobb sikerünk. Egy osztrák polgár tett panaszt, aki gyakornokként dolgozott egy EU-s delegációban Ázsiában. Fizetés nem kapott, akkoriban a gyakornokok nem kaptak fizetést, egyáltalán semmi jutatást nem kaptak, se, sem napi díjat, sem úti díjat. Ez a gyakornok aztán panaszt tett, szerintem ez nem volt fair, és úgy véltük, arra jutottunk, hogy azok a fiatalok, akik eljutnak oda, hogy gyakornoki állást kapjanak, és ezt, erre ezt képesek ellátni, az bizonyára azért van, mert elég jó háttérre rendelkeznek, a, saj, a saj, a családjuk segít nekik, de sok helyen ez nem lehet megoldás, hiszen vannak olyan családok, ahol nem tudják segíteni a fiatalokat, a gyerekeket, ezért nem is tudják elvállalni ezeket a gyakornoki állásokat. Tehát diszkriminációról van volt szó. Mogherini asszony erre pozitívan válaszolt erre a megkeresésre, és egy egymilliós, egymillió eurós költségvetést sikerült a tanácsnál kiküzdenünk, ugye a jövőben a parlamentnél és más európai intézményeknél, delegációknál kapnak majd térítést, illetve fizetést a gyakornokok. Voltak egyéb sikereink is a tavalyi év során, ezek egyébként elég tipikus panaszok. A bizottság például egy belga civil szervezettől próbált egy elég nagy összeget behajtani az audit ugyanis problémákat talált a munkaidő regisztrációs rendszerben, és aztán sikerült ezt az összeget begyűjteni végül a bizottságnak, de azért kedvezményt is kapott ez a civil szervezet, tehát végül is mind a két fél örült neki. Aztán van egy másik elég érdekes esetünk is, egy francia civil szervezetről van szó, az EFSA ugyanis egy génmódosított kukorica variáció esetében nem tudott megfelelően reagálni ennek a francia civil szervezetnek a kérésére, de sikerült megoldani a problémát. Az EFSA, EFSA-nak ugyanis ezután be kell majd számolni arról, hogy az adatokat hogyan fogják, hogyan ellenőrzik. sok embernek, sok panaszosnak vagy panasztevőnek gondot jelent az, hogy sokáig tart az egész folyamat, az, hogy bármilyen választ kapjanak tőlünk vagy a bizottságtól. Ezt próbáltuk megvizsgálni, és azt láthattuk, hogy valamit mégiscsak tehetünk, egy lépést ki tudunk iktatni az egész folyamatból, elég egyszerű a dolog. Megkapjuk ugye a panaszt, utána, ha mondjuk a, hogyha a bizottságnak, bizottság az illetékes, akkor ugye az a probléma, hogy hogyha a bizottságnak kell válaszolnia ezekre a kérdésekre, vagy a panaszokra, akkor az időbe telik, tehát mi segítünk, besegítünk. A cél az, hogy 40 munkanap alatt kapjon választ minden panaszos. A következő dia már bizonyára ismerős számukra, már évek óta tart ez a folyamat. Örülünk annak, hogy a bizottság foglalkozott az ajánlásainkkal. A magatartási kódexet sikerült módosítani, javítani bizonyos kérdésekben, de folyik még ez a folyamat, zajlik ez az ügy. És a biztosok, illetve a bizottsági elnökök esetében az az időszak, ameddig a hivatalból való kilépésük után nem vállalhatnak vállalati pozíciót, ez hosszabb lett. Tehát azt kell, hogy mondjam, elég sikeresek voltunk, és a bizottság elég sok ajánlásunkat megfogadta. A bizottsággal levelezésben állok ezzel kapcsolatban. Kaptunk panaszokat, például Barroso úrral kapcsolatban is. Itt nyitottunk egy vizsgálatot, ajánlásokat fogalmaztunk meg, várjuk a bizottság, vártuk a bizottság válaszát, ezt részben meg is kaptuk. Egyes ajánlásainkra negatív válasz érkezett, úgyhogy még foglalkozunk ezzel, de szerintem alapjaiban javult a helyzet, és ez egy fontos dolog. Fontos a polgároknak és másoknak is. Talán azt is tudják, hogy két, két európai parlamenti képviselő panasszal élt Zelmayer bizottsági főtitkár kinevezésével kapcsolatban. Tudjuk, hogy az Európai Parlament is elég komoly munkát végzett ezzel kapcsolatban. Nyilván, nyilván nyomon követjük ezt is. Nem szeretnénk átfedést létrehozni, hát nem akarjuk mi is még egyszer elvégezni ugyanazt a munkát, amit mások már elvégeztek, hiszen ez egyáltalán nem tesz jót az erőforrásoknak, de Juncker úrnak mi is föltettünk néhány kérdést, bekértük a bizottsági vonatkozó dokumentumokat, és reméljük, hogy ezt a vizsgálatot június 8-án le tudjuk zárni. Természetesen mindenkit tájékoztatunk a fejleményekről. Nézzük a következő panaszt. Ezt is már talán ismerik, egy ideje már foglalkozunk ezzel. Arról van szó, hogy a az EKB elnöke, Mario Draghi, a 30-ak csoportjába tartozik, ez egy, Euró, ez egy EU-s think tank, korábbi központi banki tisztviselők, illetve nagy nemzetközi bankok, illetve tanácsadó cégek képviselői, ex-képviselői dolgoznak itt. Mario Draghi tehát tagja ennek a csoportnak, és sajnálatos módon ez nem teljesen átlátható szervezet, és úgy vélték a panaszosaink, hogy ez rosszat tesz az EKB-nek. Nagyon fontos lenne, hogy senki ne avatkozhasson be az EKB munkájába, tehát teljes átláthatóságra törekszünk. Drági egyébként idén vagy jövő októberben, jövő októberben fejezi be tevékenységét az EKB-nál, de arra kértük őt, hogy addig is függesse fel a 30-ak csoportjában a tagságát. Az EKB erre hosszasan válaszolt erre a kérdésre, de úgy vélték, hogy az EKB függetlenségét nem károsítja, hogyha Drági tagja a 30-ak csoportjának. Aztán erre majd még mi egy válaszlevelet fogunk írni, az elkövetkezendő hetek munkája lesz ez. Nézzük 2017-es stratégiai munkánkat. Négy stratégiai vizsgálatot indítottunk a tanács elszámolthatatóságáról, a bizottság korábbi alkalmazottainak új munkahelyi kérdésében nyolc stratégiai kezdeményezést indítottunk a Európai Tanácsban a lobbizásról, a Brexit átláthatóságáról, illetve be is zártunk négy stratégiai vizsgálatot, eh, például a különleges eh, tanácsadókról, illetve hat stratégiai kezdeményezést lezártunk, például az EKB átláthatóságáról. Nagyon érdekes például az összeférhetetlenség kérdése. Ez a polgári kezdeményezés szempontjából, illetve a különleges tanácsadók szempontjából is fontos. Sokszor a különleges tanácsadók ingyen dolgoznak, és éppen ezért egy szűrő hiányzik gyakorlatilag az összeférhetetlenség kérdését, senki sem bírálja el az ő kérdésükben. Ezeket a problémákat kéne megvizsgálni. Aztán átláthatóság és polgári jogok a Brexit során, illetve a Brexit tárgyalásokban az Európai Parlament foglalkozott ezzel a kérdéssel, a tanácsról és a bizottságtól is elég jó válaszokat kaptunk az átláthatóságra vonatkozóan, és írtunk Juncker úrnak is arról, arra vonatkozóan, hogy az érintett feleknek mi a szerepe a tárgyalásokban. Valószínűleg igazi munkára akkor kerül sor, amikor a kereskedelmi, meg, a kereskedelmi megállapodásra is elkezdenek majd tárgyalni az EU és az Egyesült Királyság között. Mondom, ez a munka folyik, de eddig elég nagy sikereket értünk el. A zaklatás új téma az egész világon. Minden intézményre valamilyen módon hatása volt ez a jelenség. Túl sok panaszt valójában nem kapunk ezzel kapcsolatban, tehát úgy gondoltuk, hogy a legjobban úgy foglalkozhatunk ezzel a kérdéssel, hogyha megpróbáljuk föltérképezni, vagy kiértékelni a helyzetet, az EU-s intézmények, illetve ügynökségek mit tesznek ezzel kapcsolatban a munkahelyeken, az EU-s munkahelyeken. Tehát próbálunk információt gyűjteni ebben a témában, a zaklatás ellenes szakpolitikák, illetve gyakorlatok kérdésében. Próbálunk azt, próbáljuk összeállítani azt, hogy mit is jelent a bevált gyakorlat, és még folyik az információ gyűjtés, elvileg jövő hónapban ez lezárul. Van még egy dolog, amire nagyon sokan odafigyelnek, és ez a legfontosabb vizsgálatunk, valószínűleg még folyik ez a vizsgálat, tavaly kezdtük el, a tanács elszámolthatatóságáról van szó, ezt nyilván nem kell bemutatnom ezt a témát senkinek itt a szakbizottságban. Két fontos ajánlást fogalmaztunk meg ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy hogy amikor a a munkacsoportok, illetve a koreper, az előkészítő munk- csoportok a javaslatokat, a törvényalkotási javaslatokat előkészítik, akkor nagyon fontos az, hogy a tanács rögzíti a tagállamok álláspontját. Nem arról beszélek, hogy ezt nyilvánosságra kell hozni, hanem hogy ezt rögzítség legalább Egyébként elég nagy a különbség arra vonatkozóan, hogy mikor mit rögzítenek. A bíróság egyébként úgy ítélte meg egy pár évvel ezelőtt ítéletében, hogy ezt akár nyilvánosságra is lehet hozni ezeket az álláspontokat, de a tanács arra jutott, hogy ha valamit nem rögzítenek, akkor azt nem kell nyilvánosságra hozni. Tehát mi azt kötjük ki, hogy legalább rögzítsék az álláspontokat, a tagállamok álláspontját az előkészítő fázisban. A második ajánlásunk arra vonatkozik, hogy milyen besorolást kap egy dokumentum, tehát mi az, amit nem szabad nyilvánosságra hozni, mi az, ami titkosnak titkosnak ítéltetik, arra jutottunk, hogy a lim, úgynevezett limité státusz, tehát az, hogy korlátozottan hozzáférhető egy, egy dokumentum, ezt az esetek 83%-ában föl lehet szabadítani, tehát minden egyes dokumentumot egyenként kell elbírálni, hogy ez mennyire bizalmas, avagy nem, mennyire korlátozott mennyire korlátozottan nyilvánosságra hozható és még ezt kell elmondanom, hogy a tanács ezzel kapcsolatban plusz határidőt kért, mi ezt nem tudjuk megadni, mert minél hamarabb dülőre kell jutnunk, a parlamentnek fogunk készíteni egy külön jelentést ezzel kapcsolatban, és próbálunk előbbre jutni. Még egy dolog, ez egy kicsit könnyedebb téma, ez volt az egyik legkellemesebb esemény tavaly. Az összes EU-s ügynökségek és intézményt felhívtuk arra, hogy egy pályázatot adjanak be arra vonatkozóan, hogy mi a legjobb projektjük, mit tettek a közügyek érdekében. Majdnem száz projekt érkezett, vagy pályázat érkezett, nagyon örültünk ennek, és a kollégák is nagyon-nagyon örültek annak, hogy van ilyen lehetőség, és egyébként nagyon sok dologra fény derült, vannak a ügynökségek, aminek a munkája nem annyira látható, mert mondjuk nem brüsszeliek, nem strasburgiak, luxemburgiak, és kiadtuk a gondos ügyintézésért járó díjat. Egyébként jövőre is lesz hasonló, de azért időt kell hagyni a kollégáknak, hogy új projekteket dolgozzanak, illetve nyújtsanak be, de lesz majd még ilyen díj. Köszönöm még egyszer, és nagyon örülök annak, hogy végighallgatték, illetve hogy ilyen jól működik az együttműködés közöttünk. Really. Köszönöm szépen. It doesn't happen often that... Nem sűrűn történik az, hogy a kollégák spontán tapsal jutalmazzák az előadót, de azt gondolom, hogy ez fantasztikus módja annak, hogy megmutassuk, hogy ön tényleg egyfajta őrzője annak a feladatnak és végrehajtója annak, hogy megfelelő irányba haladjanak a dolgok. Tudjuk, hogy nem tud sokáig itt maradni, viszont nekünk meg nagyon szoros az ütemezésünk, úgyhogy nagyon rövid eszmecserére lesz csak időnk. Egy perc, 30 másodpercre fogom tudni csak korlátozni a felszólalási időket. Margaret az első, akit nem hallunk sajnos mikrofon nélkül. We are very happy the Greens said. mi az zöldek nevében nagyon örülünk annak, hogy a tanács magatartását is napirendre tű, tűzte, hiszen a tanács még mindig olyan képet alakított ki magáról, hogy egy kormányközi szervezetről van szó. De nagyon sok szerv egyébként még föl se fedezte magának az, hogy társjogalkotás zajlik Európában. Az én országomra ez mindenképpen igaz, de a hollandoktól is azt hallottam, és máshol is valószínűleg így van. Tehát ki, hangsúlyoznunk kellene, hogy EU-s szokásokhoz kell tartaniuk magukat, a vizsgálatokat is ideértem, a teljes átláthatóságot is ide sorolom, a nemzeti parlamentek, a nemzeti média teheti azt, amit a saját országuk diktál, miközben sokan ugye mindig azt mondják, hogy ott van az az EU, mint monstrum, mint valami szörnyeteg, amelyik diktál. Az is fontos, hogy az önök munkájához több forrást kapjunk. Ennyit szerettem volna csak. Köszönöm. Mást úgy látom, hogy nem kér szót, de mégis Beatriz parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, csak nagyon gyorsan üdvözöljük O'Reilly asszonyt, mindig nagyon örülünk annak, amikor megjelenik itt közöttünk. Javier Nárt kollégám egy üzenetet szeretne átadni, nem tudott már jönni. Először is megköszöni a éves jelentés ismertetését. Láthattuk ismételten azt, hogy a nyilvánosság csak nagyon korlátozottan fér hozzá a dokumentumokhoz, az átláthatóság szintén gondot jelent, az ombudsman leginkább ezekkel a kérdésekkel foglalkozott, és nagyon nagy szükség van arra, hogy jövőben is folytassa ezt a munkát. A, az ombudsman úgy gondolom, hogy a demokratikus minőségre kell jobban odafigyelni a jövőben az európai intézmények esetében, és örülök annak, hogy pozitív változások történtek ebben a, ezekben a kérdésekben O'Reilly asszony munkájának köszönhetően egyértelműen hozzáadott értéket jelent az ombudsman hivatala, illetve O'Reilly asszony személye a petíciós bizottság munkájában, és reméljük, hogy jövőben is számíthatunk magas minőségű munkájára, és örülünk annak, hogy segít az európai polgároknak. Thank you. Péter Jár. Köszönöm szépen, Péter Jár kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és az ombudsasszonynak asszonynak is megköszönt a közös munkát a petíciós bizottsága, de hát ez kölcsönösen működik jó, hiszen ha dialógusról, kommunikációról, kérdések megválaszolásáról van szó, akkor kölcsönösen együtt kell működni. 40 nap alatt akarnak elérni egy döntést ugye a panaszok esetén, hát a petíciók esetében is az nagyon jó lenne, hogyha 40 nap alatt ezt lerendezhetnénk, de hát sajnos nekünk több időre van szükségünk. Harmadik megjegyzésem pedig a transzparenciával kapcsolatos. Hát, hogy szépen fogalmazzak, van egyszer ugye a parlamenti munka, hogy mi hogyan veszünk részt a jogalkotási folyamatban, erre mennyire jellemző a transzparencia, illetve mi a helyzet a tanácsnál. Hát itt nagyon finoman fogalmazok, hogyha azt mondom, hogy van különbség. Tehát itt azt gondolom, hogy a tanács részéről bőven van még házi feladat, tennivaló, és abszolút támogatom önt mert a polgárok itt Európában is jogosultak, hogy felfogják, megérthessék, hogy bizonyos döntések, illetve jogszabályok miért úgy kerülnek kialakításra, mint ahogyan. Névvel, címmel, nálunk tulajdonképpen minden nyomon követhető, a tanácsban ez nincs, nincs így is, ez egyszerűen idejét múlt eljárásmód. Köszönöm szépen, Valena asszony, Angela. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a szót. Én is szeretnék csatlakozni a köszönet kinyilvánításokhoz és a gratulációkhoz, a sok-sok évi munkájúhoz. Említette az átláthatóságot, illetve az összeférhetetlenség feloldását is. Ezek mind nagyon lényeges témák. A GUE részéről mi teljes melszélességgel támogatjuk Önt, erről biztosíthatom. És ezek a kiváló előrelépések, amelyekről beszámolt, ezek olyanok, amelyeket nyomon kell követni, folytatni kell. Annak érdekében, hogy hamarabb megszülessenek a, a válaszok, illetve azok minősége is javulhasson a dokumentumok kapcsán. Ami pedig az egyéb munkálatokat illeti, ezeket is követni kell, folytatni kell, és a jogainkat érvényesíteni kell. A tájékoztatás sem mindig teljes körű, sőt nem is mindig biztosított, úgyhogy e tekintetben nem történt olyan nagyon sok változás. Azonban ugye ön síkra száll a leggyengébbek jogaiért, azok érvényesítését, és ezért eh, még egyszer köszönetet mondanak, és minden jót kívánok a következő években a munkájához. Jude! Köszönöm szépen! Én is szeretnék csatlakozni a gratulálókhoz. Azt gondolom, hogy szélesebb körű vitát fogunk majd a tanács elszámolhatóságáról folytatni, nagyobb kontextusba helyezve, hiszen ez egy nagyon fontos témakor. Olyan parlamenti képviselő szemüvegén keresztül, aki már úgy tekint az EU-ra, hogy a referendum következtében elhagyja az EU-t, nagyon érdekes azt szemlélni, hogy hogyan viselkednek az egyes országok a tanácson belül azt hiszem, hogy fontos, hogy lássák az emberek, hogy hogyan kerülnek eldöntésre kérdések, és azt gondolom, hogy ennek a megértése hozzásegíthet ahhoz, hogy az emberek bizalma az európai intézmények felé újra megerősödjön. Úgyhogy a tanácsnak itt tényleg sok dolga van a tekintetben, hogy megértesse az emberekkel a működését. Egy dolog, amit említett ön, egy példa, a gyakornoksággal kapcsolatos megjegyzése, és a kuratóriumok kapcsán is említést tett. Talán tudja, hogy van egy kampányunk itt az intergrupok szintjén, hogy a gyakornokságnak, az ingyenes gyakornokságot, mint olyat szüntessük meg. Nem tudom, hogy e tekintetben lehetne együttműködés a parlamenti képviselők és az önök hivatala között, mert tulajdonképpen nagyon sok a fiatal, akik munkalehetőséget, munka tapasztalatot kívánnak szerezni itt az intézményeken belül, és hát szerintem itt lenne mit kiaknázni. Köszönöm szépen, Jude. Erre gondoltam egyébként én is, hiszen ez a szakbizottság, és a koordinátoroknál is erről beszéltünk, hogy a bizonytalan alkalmazás, amelyekkel konfrontálódnak nagyon sokszor a munkavállalók, tulajdonképpen a méltóságukat ássa alá. És hogyha a fiatalokról van szó, akkor ez a hitelességnek is árt az intézmények szintjén. Úgyhogy ez tényleg egy olyan terület, ahol jó lenne együttműködni. Ma pedig a transzparenciánt illeti a háromoldalú tárgyalások során, akkor szerintem ezt az irányt kövessék tovább, és dolgozzunk együtt továbbra is. Köszönöm szépen ezt a beszámolót. Azt gondolom, hogy a taps is abszolút megérdemelt volt. Remélem, hogy hamarosan újra találkozunk. Ha pedig bármit szeretne még hozzáfűzni, tessék nyugodtan, hozzászólhat. Köszönöm szépen! Mindig nagyon motiváló az, hogyha eh, a szakbizottság részéről támogatásról hallok, különös tekintettel a tanácsra vonatkozó megjegyzéseiket. Eh, tulajdonképpen ez a veleje annak, ez a lényege annak, hogy miért is dolgozunk. Ahogyan a brit kollega elmondta, ha nincsenek megfelelő információk, tények, akkor van egyfajta narratíva, amely sajnos pontosan bumeránk hatást eh, kelthet. Ezért nagyon fontos érteni a működést. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer az, hogy fogadtak, szívesen jövök önökhöz, és köszönöm szépen még egyszer a támogatást is. And now, colleagues, time has... Kedves kollégák, most pedig eljött az ideje annak, hogy a tízes napi rendi pontra térjünk át, ez a 143-as számú petíció Milánó városa nevében nyújtották be, és a tárgya az az, hogy az Európai Gyógyszerügynökség székhelyét Amsterdamba helyeznék át. Milánó városának polgármesterét köszöntöm itt körül, körünkben, nagyon örülök, hogy eljött hozzánk, és várom az eszmecserét is önnel. Nagyon sokan közülünk járt már Milánó városában, amely gyönyörű szép város, és nagyon érdekes lesz meghallgatni az ön meglátásait a gyógyszerügynökséggel kapcsolatban, úgyhogy várjuk a beszámolóját, de maximum 5 percet tudok szót adni. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. A... Tisztelt parlamenti képviselők, hanem a bosszúvágy vezére, de nem is csak a formalitás az itt létem. Fontosnak tartjuk, tartjuk, hogy az Európai Parlament pontosan tudja, hogy mi is történt ebben az ügyben, és milyen kockázatokat rejt az európai polgárok számára. Hadd mondjam el azt, hogy a gyógyszerügynöksége rendkívül fontos munkát végez 500 millió európai polgár számára, hiszen a gyógyszerek forgalomba hozatala a munkájuk, ettől emberi életek függhetnek, attól függően, hogy milyen gyorsan történik meg a forgalomba hozatali engedély. Éppen ezért az áthelyezés legfőbb célja, ahogy ezt a 2017. július 22-én elfogadott rendelet is jelzi. A legfőbb cél tehát az, hogy folytathat, folyamatosság álljon be az ügynökség életében. Ehhez arra van szükség, és ezt a rendelet is kimondja, hogy azonnali jelleggel egy épületet kell rendelkezésre bocsátani, aminek egyértelmű technikai jellemzői vannak, és amely lehetővé teszi az e munkájának folytatását. Nos, az EMA mindig is arról számolt be, hogy nem szeretnének egy új épületben dolgozni, tehát nem szeretnének azt, hogy most kezdenek el egy épületet dolgozni, mert ez egy kettős költözést jelentene. Tehát, hogyha kétszer, kellene köz... kétszer kéne költözniük, akkor az kétszer is megakadást jelentene az EMA életében. Milánóban rengeteg olyan helyünk van, ahol lehet egy új épületet létrehozni, de Milánó már a kezdetek óta, és ez köszönhető Lombardia régiójának is, de Milánó kezdetek óta egy eh, kiváló épületet jelölt meg, ami funkcionális, amely nagyon jó helyen van, nagyon jó az összekötetése a várossal. Ez a Pirelli torony, itt kifejezetten jók a lehetőségek, nagyon jól lehet alkalmazkodni az a munkájához, központi eh, fekvésű hely, és mondom, nagyon jó a kapcsolódás a hotelekkel, illetve a várossal. Arra vártunk, vagy arra számítottunk, hogy a döntéshozatal során ezt figyelembe veszik majd, tehát megfelelő lesz majd a, döntéshozatal és az európai polgárok érdekében átlátható, illetve meritokratikus döntéshozatal történik majd, ebből indultunk ki. Így hoztuk létre magát az anyagot is. Az általános ügyek tanácsa 2010-es november 20. ülésekor történt a, a szavazás. Ekkor Milánó kapta a legtöbb szavazást, aztán volt egy második és egy harmadik szavazás is. A harmadik szavazáson viszont létrejött a szavazat egyenlőség. Ezután azonnali jelleggel ö, zárt ajtók mögött történt a szavazás, semmiféle átláthatóság nem volt az összes szavazó cédulát azonnal utána megsemmisítették, és egyáltalán nem készült jegyzőkönyv. És bár a délelőtti tanácskozás során egy másik teremben lehetett nyomon követni az eseményeket. A délutáni ülés során, amikor maga szavazás történt, ezt megszüntették, tehát nem volt közvetítés. Szerintem ehhez igazából nem is kell hozzátenni semmit, de mi nagyon megdöbbentünk az egész folyamaton, és láthattuk azt, hogy az a város, amit kiválasztottak végül, ez a projekt vagy egy átmeneti szálláshelyet kívánt az emának odaadni, vagy pedig egy új épületet akartak volna létrehozni. Habár és, es, siker, és mégis sikerült azt elérni a bizottságtól, hogy egy ilyen, átlát, hogy egy ilyen átmeneti helyet kapjanak, tehát engedélyt kaptak arról, hogy létesülhessen egy átmeneti munkahely. Úgy gondoljuk, hogy hogy ez nem teszi lehetővé az EMA fontosságát, munkára fontosságát, és egyértelműen több időbe terülne, kerülne az, hogy mindez megvalósuljon, és magasabbak ennek a költségei is. A, a kiválasztott jelöltet, jelölt egyébként a, pályázatuk, a kiválasztott jelölt a pályázatot módosította, miután megtörtént a szavazás, ami egyértelműen az eljárás nem figyelmelvételével jár, és éppen ezért az Európai Bíróság felé fordultunk. Nos, az, hogy itt késlekedésről van szó, ne felejtjük el, hogy 2019. november 15-ig el kéne, kéne készülni az épületnek. Hogyha ez nem történik meg, akkor az nagyon-nagyon komoly kockázatokkal járhat az európai polgárokra nézve. A második dolog a költségek kérdése. A, hogyha egy, egyértelmű, hogy az amsterdami költözés többe kerülne, mint hogyha Milónába, Milánóba került volna az ügynökség. Körülbelül fele lenne a milánói költségek teljessége vagy összege, mint az amsterdami költségek. Az amsterdami dossziénak van egy, független, van egy függeléke, ahol található egy 18 millió eurós adókedvezmény, nem egyértelmű, hogy itt mi van, itt sincs átláthatóság, nem egyértelmű, hogy pontosan mennyibe kerülne az egész költözés. Mi három dolgot szeretnénk kérni. Egy. Nagyon szigorúan kell az átköltözés folyamatát nyomon követni, különös tekintettel az idő határok, a határidők betartására, és szeretnénk hogyha Milánó, mint tartalék kerülne értékelésre, tehát kérjük figyeljenek oda arra, hogy mi tartalékok vagyunk. Második kérdés, tudjuk meg pontosan, hogy mennyibe kerülne az amsterdami projekt, illetve tartsák nyitva azt a háromoldalú párbeszédet, ami a bírósági megkerülésünkhez kapcsolódik. Milano továbbra is úgy véli, hogy képesek vagyunk arra, hogy helyet adjunk a gyógyszerügynökségnek most is, és egy év múlva is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az olasz állandó képviselettől Giovanni Pugliézét fogjuk majd meghallgatni. Szeretném önnek megadni a szót, de maximum két percre. Köszönöm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövidre tudom fogni. Két percre sincs szükségem, de köszönöm a lehetőséget. A, az európai ö, döntést tudomásul vette a az olasz kormány, bár úgy gondoljuk, hogy Vilánó képes lenne arra, hogy folytonosságot tudjon biztosítani a gyógyszerügynökség működésének, tehát már 2019 márciusában működőképes lenne a milánói épület. Szála úr az imént mondta el, hogy létezik már most egy olyan épület, ami köztulajdonban van, ami képes arra, hogy nagyon rövid idő alatt fogadni tudja az emát, kiválóan tudja fogadni, mondom, az, e- az emát is, illetve az ema dolgozóit is mi arra szeret, azt reméltük volna, hogy tárgyszerűen, tényszerűen fogják majd elbírálni a pályázatokat, és nagyon fontos az, hogy a költségek, illetve a határidők tekintetében is objektivitásra törekedjünk. Mindig is arra törekedtünk, illetve azt gondoltuk, hogy mások is arra törekednek, hogy az EMA működésének folytonosságát akar, akarjuk leginkább garantálni. Sajnálatos módon az általános ügyek tanácsának 2017-es novemberi döntése, mely szerint Amsterdam lenne az új telephelye, központja majd az EMA-nak. Ez véleményünk szerint nem vett figyelembe számos tényezőt. Az olasz kormány tehát támogatja Milánót, és úgy véljük, hogy Milánó tökéletesen megfelel annak a, azoknak a körülményeknek, amelyeket támasztottunk. Now. Nagyon szépen köszönöm. Most akkor meg, tudok, meg tudom adni a szót Klaus úrnak a bizottságtól. Nem látom, sajnos. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Jó napot kívánok a petíciót benyújtóinak. Először is szeretném megalapítani, hogy a bizottság úgy gondolja, hogy nem a bizottsághoz fordultak tulajdonképpen, hanem a tanács által indított folyamatról van itt szó, eljárásról van itt szó, ami ellen irányul ez a beadvány. De kontextusba kell helyeznünk tehát ezt a petíciót, és ez azt jelenti, hogy amiről itt ma vitázunk, jelenleg is zajlik az ügynökség átköltöztetése, a nyár során, annak érdekében, hogy a kezdődő iskolai évet megelőzően ez lezárulhasson ez a költözés. A jogalkotási javaslat az MA ö, jövőbeni székhelyét illetően, illetve annak átkötözését illetően jogszabályba ö, lett lefektetve. És van úgynevezett building procedure is, tehát olyan eljárás, ugye, hogy hol kell épületet felhúzni, ö, és Amsterdamot illetően a parlament, illetve az illetékes holland hatóság is döntöttek ebben közösen. Az, hogy ezt most elmondom, ez nem azt jelenti, hogy a bizottság állást foglalna az egyik vagy a másik fél mellett, tehát Amsterdam mellett, vagy bármelyik másik pályázó ellenében. A bizottság, és erre szeretnék emlékeztetni, bár azt gondolom, hogy mindenki tud róla, semmiféle formális szerepet nem játszott itt a döntés meghozatalakor. A bizottság feladata pusztán annyi volt, hogy az eljárás alapján, a ahogy a polgármester is helyesen elmondta, tavaly év június 22-én született, és ezt nem tisztviselők hagyták jóvá, hanem az állam és kormányfők szintjén történt ez, és ez alapján a bizottság tulajdonképpen egy értékelést készített, kritériumok mentén, amelyeket a folyamat az eljárás során fektettek le. Ajánlások, vagy rövid, vagy, vagy listák, vagy, vagy tulajdonképpen prioritásokról itt nincs el szó, a bejövő ajánlatok, pályázatok alapján született a döntés, nyilván voltak tagállamok, amelyek ebben részt vettek és benyújtottak pályázatot, de nem volt listázás és a bizottság ezeket az információkat tavalyi ősszel, novemberig az érdeklődék részére rendelkezésre is bocsátotta. Az eljárásra vonatkozóan még egyszer szeretném elmondani, hogy szavazása fog eldőlni ez az ügy. Egyébként az eljárás hatodik fejezetében szerepel ez és a tagállamok pedig tulajdonképpen megállapodnak majd erről, és ezt elfogadják előre is. Tehát ez már rögzítésre került, mint mind a 27 tagállam részéről, jó előre, hónapokkal előre. Akik pályázatot nyújtak be, nyújtottak be tavaly júliusig, azoknak azt tudom mondani, hogy rengeteg idő állt rendelkezésre, arra, hogy kérdéseket tegyenek föl, hogy ez az információ, ez mit jelent, magyarázatot tudnak-e fűzni bizonyos tényekhez. Tehát bőségesen rendelkezésre állt idő rendelkezésre a novemberi szavazást megelőzően. Magáról a szavazásról nem tudok beszámolni, hiszen ez a tanács illetékességébe tartozó kérdés, de egy dolog, amit el kell mondanom, az az, hogy igen, egyedi eljárásról volt szó, egy speciális körülményről van szó, egy speciális helyzetről, hiszen nem volt korábban olyan eset, hogy két ügynökség székhelyről kellett mm, dönteni, és 27 tagállamnak is része ebben. Tehát ez azt hiszem, hogy egyértelműsíti, hogy tényleg egy nagyon speciális esetről van szó, és hát ez nem fog precedens teremteni a következő székely kérdéseket illetően. Ugyanakkor garantálnia kellett ennek az eljárásnak azt, hogy ennek a végére lesz döntés. És matematikai szabályoknál fogva is a harmadik fordulóban lett is mindkét kő esetre döntés. A két végső versenytárs ugyanannyi szavazatot kapott a második kör végén, egyébként az EMA vonatkozásában. És hát senki nem szerette volna, hogyha akár visszalépések vannak, de ez is már a júniusi találkozóra egyértelművé vált, és mindenki ismerte, és mindenki el is fogadta, hogy ebben a helyzetben egyszerűen ez lesz, ahogy, ahogyan el fogunk tudni járni. Úgyhogy ennyit tudok mondani. Elnök, köszönöm. A petíciót benyújtó személy, illetve a csapata is talán nem állta tudja, hogy ennyire ritkán szenvedélyes a bizottság, amikor állást foglal. De az tényleg úgy van, hogy egy nagyon speciális helyzetről van szó, és egy kicsit hát bizonytalan helyzetben volt minden érintett, de így jártak el. Akkor menjünk tovább a többi hozzászólókkal, és Eleonóra kapszolt először két percben. Sí, grazie, president. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meghallgattuk a milánoi polgármestert, Szála urat. Köszönöm szépen, hogy benyújtott ezt a petíciót, és meghallgattuk az Európai Bizottság véleményét is. Azt hiszem, ki tudjuk jelenteni azt, hogy az átláthatóság elvét, illetve a döntéshozatal nyilvános voltát ezen témával kapcsolatban, tehát az ügynökségek áthelyezésével kapcsolatban. és ezeket a szabályokat tehát elég válságos helyzetbe sodortuk, hogy egy ilyen fontos témáról egy tanács mentén döntsünk, tehát a általános ügyek tanácsának, mint egy mellék vonalán döntsük egy ilyen fontos kérdésre, ez sajnálatos. Egyébként a, tan- a bizottság a rendelet magyarázatában, amely az EMA áthelyezéséről szól, kimondja azt, hogy kizárólag uniós hatáskör az új helyszín kiválasztása, de az Európai Parlament egyáltalán nem vett részt ebben a döntéshozatalban. Az Európai Parlamentet kirekesztették ebből a döntéshozatalból. Ezt nem tudjuk elfogadni, ezt nem lehet tolerálni, főleg a jövőben. Nem lehet ezt megtenni. Egy ilyen típusú döntésnek nagyon komoly hatása van az európai polgárokra, az európai polgárok életére, hogy vajon a gyógyszerügynökség milyen szolgáltatást tud adni az európai polgároknak, hogyan tudják a közegészségügyet garantálni, illetve hogy milyen költségekkel jár ez pontosan. Tehát egyértelműen gondok vannak. Még egy dolgot hadd mondjak az Európai Bizottságnak. Az új munkaügyi ügynökség esetében is hasonlatos problémával állunk szemben, tehát ugyanezt az eljárást kívánják ott is végrehajtani, amit mindenképpen módosítani kell. Nos, elnök asszony, azt kérem, hogy az Európai Bizottságnak és a tanácsnak is küldjünk egy levelet, mi szakbizottság, illetve az EMA három oldalú egyeztetésében is. Ezt tegyük meg, nekik is írjunk egy levelet. Mondjuk azt ki, hogy az Európai Parlament azt kéri, hogy a jövőben ők is legyenek bevonva ebbe a folyamatba, ebbe a döntés hozatali eljárásba, másrészt pedig mondjuk azt ki, hogy Amsterdam nem felel meg a feltételeknek. Szerintem nyitva kell hagynunk ezt a kérdést. Szeretnénk hogyha az egész folyamatot felfüggesztenék, hogy az összes európai fél elmondhassa véleményét ebbe a kérdésbe, és ne felejtjük el, hogy vannak itt folyamatban lévő bírósági ítéletek is. Csirió. Köszönöm szépen, Csirió. Sajnálom, hogy először rosszul a nevét. Semmi gond. Elnök asszony. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani Szállapolgármester úrnak, és köszönjük azt is, hogy elnök asszony hajlandó volt arra, hogy ezt sürgőséggel kezeljük ezt a témát. Itt nem arról van szó, hogy Olaszország kontra az Európai Unió többi, ré, többi ország ellen, tehát itt nem egy ilyen Milánó kontra Amsterdam kérdésről van szó. Itt a petíciós bizottság van, és arra kell rátapintanunk, hogy ebben a folyamatban, a döntéshozatali folyamatban volt-e gond az átláthatósággal és a nyilvánossággal tehát bármelyik országról lehetne szó, Romániáról vagy Spanyolországról is, most itt véletlenszerűen éppen Olaszországról van szó. Nézzük tehát így a petíciót. Szerintem a tartalmi kérdésekbe nem kell belemennünk, tehát nem arról van szó, hogy nekünk most döntenünk kell arról, hogy melyik a jobb választás Milánó vagy Amsterdam, hanem meg kell vizsgálni, hogy megvalósult-e az átláthatóság. Mert van arra elég sok jel, hogy az átláthatóság nem valósult meg. Hollandia pont az elhelyezését, a helyszínre vonatkozó részeket titkosította, pedig ez lenne a leglényegesebb része a projektjüknek, a pályázatuknak. És a bizottság, illetve a tanács jóvá hagyta ezt, tehát többiek nem láthatják ezt a nagyon fontos részletet. Nincs jegyzőkönyv sem hogy a szomszédos szobában nem lehetett nyomon, nem lehetett nyomon követni, hogy mi folyik az Európai Tanácsban, ez hihetetlen. Hogyha az európai polgároknak el kéne magyaráznom azt, hogy az Európai Unió úgy, úgy szavazott erről a kérdésről, hogy a, az, hogy a szavazó cédulákat összetéptek, Hát kérem szépen, hát egyértelműen a szavahihetőségünk nullára csökken, nem csak Milánóban, hanem Amsterdamban is. Éppen ezért ma a petíciós bizottságának egy elég egyértelmű álláspontot kell kialakítani, ezt a petíciót nyitva kell tartani, az Európai Bírósághoz kell ugye fordulni, már el is indult ez a folyamat, és nagyon fontos az, hogy nyomon kövessük azt percről perc, hogy mi történik Hollandiában. Mondom, itt nem egy Milánó kontra Amsterdam problémáról van szó, hanem mi szava hétőségünkről. Köszönöm. Madame Borzan, welcome. Köszönjük, most pedig Borzán asszony kapjánk a szót, üdvözöljük. Ön a csoportnak a tagja, ha jól értem öné a szó. Köszönöm szépen, kedves kollégák, hölgyem és uraim. Azért döntöttem amellett, hogy én is felszólalok, mert én vagyok az EMA kontakt személye itt az Európai Parlamentben és árnyék előadója vagyok az emát helyezéséről szóló jelentésnek, és egyetértek azokkal a kollégákkal, akik elmondták ma, hogy ez az eljárás, az, hogy érmét dobtak fel, ez problematikus, és egy közös nyilatkozat is született a tanács, parlament és a bizottság részéről 2012-ben, amelyben leszögeztük, hogy a tanács dönthet az uniós ügynökségek székhelyéről, és problematikus számunkra, hogy ez most így zajlott le. De szeretném hangsúlyozni, hogy az eljárásról a tanács döntött. Júniusban, 2017 júniusában hozták nyilvánosságra a követendő eljárást hónapokkal ezelőtt, hogy valóban döntés született volna, és akkor senki sem szólt ezzel ellen. Az amsterdami ideglenes elhelyezés ugye nem megfelelő, és ezért új épületet kell megépíteni, amely nem fog időben elkészülni. Egy küldöttséget szervezünk, amely februárban fog járni majd februárban járt Amsterdamban, és akkor mindenféle biztosítékot és ígéretet kaptunk a szomszédomjak részéről arra, hogy minden időben el fog készülni, de hogyha ez nem lesz így, akkor az ügynökség működése nem biztosítható. És úgy gondolom, hogy tulajdonképpen a parlament azért is hagyta jóvá az amsterdami helyszínt, mert biztos abban, hogy minden rendben el fog készülni. Az olasz képviselők, akik is jelen vannak, érthetően bosszúsak, én is így érezném magam az önök helyében. Az EMA ugye fontos gyógyszerekkel dolgozik, és nem szabad politikai célokból veszélybe sodorni a fontos munkáját. Nagy többség döntött az amsterdami székhelyről, de bizonyos feltételekhez kötötte azt. Jelenleg háromoldalú egyeztetés folyik, és világosra tettük a tanács és a bizottság felé is, hogy az EMA áthelyezése volt az utolsó olyan alkalom, hogy elvár, elvárták a parlamenttől azt, hogy egész egyszerűen rábólincson a döntésre, és hogy később értesüljünk a döntésről. A jövőben a, a ezen kívül a parlament a közös nyilatkozat felülvizsgálatát is kéri, Nyilvánvalóan ez a tárgyalások eredményétől függ, hogy ezt hogy is fog kinézni, de az Európai Uniónak mindenképpen tanulnia kell az ilyen helyzetekből, és le kell vonni a tanulságokat, hiszen itt olyan hibákat követtünk el, amelyeket a jövőben el kell mindenképpen kerülnünk. Köszönöm szépen. Köszönjük, mondja az elnök asszony, köszönjük a hozzászólást ez nagyon-nagyon értékes volt, hogy ő most hozzászólt ez összmecsere, ez a petíciót benyújtok számára, és fontos, hogy tudják, hogy három oldalú egyeztetés zajlik, már egy egyeztetés sor került, és a közeljövőben ül össze a három fél újra, és Lavia úr egy szintén olasz úr vesz ebben részt. Most pedig Auken asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, és köszönöm a vendégeknek is, hogy eljöttek hozzánk. A Kopenhága volt a harmadik helyezett ebben a versenyben vagy eljárás, és elmondhatom, hogy mi is nagyon bosszusak vagyunk, és a Dán kormány ugyanolyan dühös, mint az olasz kormány, amiatt, hogy a parlamentet be sem vonták a döntéshozatalval, és hogy nem volt átlátható a folyamat. De korábban egyik kormány sem ellenkezett ezzel ellen, korábban mindenki rendben tartotta azt, hogy az Európai Parlamentet nem vonják be az eljárásba, korábban mindenki azt mondta, hogy ez így rendben van, nem baj, ha nem átlátható és nem igazságos de hogy az uniós rendszerben ilyen hibák vannak, hogy a tanács még mindig úgy működhet és úgy viselkedhet, mint most egy másik uniós intézménnyel szemben, ezen kell változtatnunk. És úgy gondolom, hogy ez az eljárás, ez nagyon sok tanulsággal szolgál, és hát ez egy kicsit most szánalmas dolog az, hogy olasz képviselőktől ha hallgatnunk azt, hogy botrányos, hogy az Európai Parlament nem is vett részt a döntéshozatalban, de hát korábban senkinek nem tűnt ezt, senki sem ellenkezett. A, a, a kormányok, amíg minden úgy zajlott, ahogy nekik tetszett, egyetértettek az, az általatok mögötti titkos eljárásokkal, és, és az ENVI szakbizottságban emlékszem, hogy és sajnálom, hogy és befejezem lassan, de hogy én, én részt vettem abban a küldöttségben, amely Amsterdamba utazott, és amit ott láttunk és hallottunk, azért azt kell, hogy mondjam, hogy meggyőző volt. Ez nem fog tetszeni, de sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de, de igaz, hogy nem jártunk Melanova, de Amsterdamban láttuk, hogy megfelelőek a feltételek, a menetrend, a gazdasági, pénzügyi feltételek is megfelelőek voltak, és nem voltak itt jókézagok vagy kiskapuk, hanem megfelelőnek tűnt. Tehát ez fontos, hogy, hogy ez megfelelőnek tűnt, és fontos, hogy most viszont mindenki figyelmel követi, hogy ez hogyan zajlik ez, és biztos vagyok abban, hogy a jövőben Olaszország a parlament pártját fogja fogni, vagy támogatni fog minket a, abban, hogy elérjük, hogy a parlamentet jobban bevonja a tanács a döntéshozatalba, és átláthatóbb legyen a döntéshozatal a, a tanácsban, hiszen a parlamentnek mindenhol, minden jogalkotási folyamatban részt kell lennie. Köszönöm szépen, hogy ehhez a fontos eh, változtatáshoz önök is hozzájárulnak. Köszönjük szépen, most pedig Kozolino úr kapja meg a szót. Ö, eh, aprire una discussione adesso infinita. Igazából már nem lehet vitát nyitni erről. Nézzük a tényeket. Mit lehet tenni még? Én arra kérném az elnök asszonyt, hogy egyrészt tartsa nyitva a petíciót, szerintem ez a minimum. Másrészt pedig az elkövetkezendő két-három hónapban föl kéne arra készülni, hogy nyomon kövessük a lehetőleg szorosabban ezt a témát, a parlamenti funkciónkat el kell látnunk, tehát lépésről lépésre nyomon kell követni a folyamatot, mi is történik pontosan. Nekem az a véleményem, hogy a bizottság véleményem mit is mondjak rá. Önök is tudják, hogy az olasz kormány ezt megvétózta, aztán ezt a tanács megszüntette, és az Európai Bizottságnak nagyon komoly feladata volt abban, sőt az ő felelőssége volt, hogy hogyan zajlik az egész folyamat. E la mia tesi, può darsi che una tesi di un singolo... És az én meglátásom, ez egy személyes meglátásom, hogy a bizottságnak eh, tájékoztatnia kellett volna a tanácsot arról, hogy a két vagy három pályázat nem minden szempontból egyforma, tehát egy dolog az, hogy van egy működőképes épületünk, a másik dolog pedig az, hogy egy olyan épületről tárgyalunk, amit még föl se építettek. Nem ugyanarról döntünk ilyenkor. Nem ugyanaz a, a döntési lehet, vagy döntéshozatali lehetőség, és ez két különböző helyzet. Milánó mást is föl tudott volna ajánlani, hogyha erről lett volna szó. a, a, a eljárásról lehetne beszélni, de jelen esetben azt láthatjuk, hogy ugye itt egy, hogy egy szavazás történt, egy titkos szavazás, de Amsterdam javaslata, pályázata egészen eltért a milánói javaslattal. Hát mondom, egy dolog az egy olyan épületet javasolni, ami már áll, és a, egy teljesen más dolog az, hogy még megépítendő épületet felajánlani. felajánlani. Szerintem mindenképpen nyomon kell követni, hogy mi történik. Ez az európai polgárok érdeke. Tehát az elkövetkezendő hónapokban tudnunk kell, hogy pontosan mi folyik, illetve hogy hogyan alakul az amszerdami építkezés. Köszönöm szépen, és kedves kollégák, nincs már sok időnk, nem sokára tolmácsos abban maradt, kérem, tartsák be az időket. Péter jár, köszönöm szépen, köszönöm a petíció benyújtóinak és hozzájárulást, nagyon rövid leszek. Itt hát három problémával nézünk szembe, először is a parlament részvétele, hogy igen vagy nem, a jövőben vonják ebbe a parlamentet. Én azt gondolom, ez a jövő zenéje, most a mostani helyzetről kell vitatkoznunk. Aztán a második dolog, ami legalább egy levelet megérne, hogy menet közben nem lehet a játékszabályokat megváltoztatni, hogy a kolléga is mondta, itt, itt különben nem fogunk egységes eredményekre jutni, hogyha korábban így volt, vagy most nem így volt, az nem jó, hogyha közben változnak a feltétek. Aztán úgy tűnik, hogy a petíció benyújtóinak az a véleménye, hogy hát most Amsterdam megszerezte magának, ez, ez egy politikailag okos sok lépés volt a részükről, jó húzás volt, de akkor felmerül a kérdés, hogy ki ellenőrzi részleteiben, hogy a feltételeket teljesítik Az az, hogy pontosan sor kerülhet a költözésre, hiszen ez volt a nagy feltétel, ez volt a nagy kérdés, hogy ki tudja garantálni azt, hogy minél hamarabb időben költözhessen az ügynökség, nehogy aztán később derüljön ki, hogy hát izélyes csúszik, és később kerül erre. Szóval garantálni tudja Amsterdam ezt. Tehát ki az, aki ezt ellenőrzi, illetve ki a felelős azért, hogyha erre nem kerül sor időben. Tehát ha már itt igazságoságról van szó, akkor fontos, hogy e, ezeket a kérdéseket is megválaszoljuk. Köszönöm szépen! Megmutatta a kolléga, hogy lehet röviden és tömören a lényegre térni, most pedig Pedicsi kolléga kapja meg a szót. Köszönöm, én is próbálok lényegre törő lenni. Én is árnyék jelentős tövő vagyok ebben a témában illetve megfigyelő voltam az MV-ben is, és egyetértek sok dologra, milyen hangzott. Van itt egy tény, a holland javaslat eltért természetében attól, amit a holland hatóságok elsőre javasoltak. Tehát itt két különböző ajánlatról van szó. Ez egy nagyon fontos dolog, és ezt elmondanám a bizottságnak is. Van egy olyan titkosítási kérelem, amit a holland hatóságok nyújtottak be, és ezt pozitívan bírálta el a bizottság. De amikor amikor a valódi pályázatot megismerte a bizottság, akkor viszont öm, már nem ítélte úgy meg a bizottság, hogy ezt is titkosítani kéne. Tehát mondom, megváltoztak a dolgok. Aztán az új pályázatnál, az új holland pályázatnál azt láthattuk, hogy az első körben egy úgynevezett ö, ö, átmeneti épületet, a Spark Buildinget adták meg a pályázatnak, amiből tehát még egyszer át kéne majd költözni, és valójában csak az EMA-nak a legfontosabb egységeit tudnák ott elhelyezni. És emellett pedig a pályázatban volt egy másik épület is, amit még meg kell építeni. Hogyha bármi történik, jogi típusú probléma, vagy technikai típusú probléma, akkor nagyon komoly kockázat merül fel, hogy az EMA nem tudja végezni folytonosan a munkáját. Nagyon sok probléma merül tehát föl, és nagyon sok érv szól amellett, hogy miért kell ezt a petíciót nyitva tartani, és gondoljunk arra is, hogy a bíróságnál is folyik egy, egy eljárás, tehát teljes mértékben igaza van, annak, igaza van az, az olasz kormánynak és a milánói ügynökségnek is. Köszönöm szépen, Tolja asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony európai parlamenti képviselőként beszélek, és ezt mondom Auken asszonynak is, tehát nem arról van szó, hogy itt egy, euró, hogy egy olasz képviselő beszél, nem itt európai parlamenti képviselőként beszélünk, itt európai érdekekről van szó. Egyértelmű, hogy az európai átláthatóságra vonatkozó alapelveket nem tartották tiszteletben ebben a kérdésben. Ez nyilvánvaló. Második dolog, nagyon aggaszt az Európai Bizottság szerepe. Ezt őszintén megmondtam az Európai Bizottság képviselőjének, de mindig más jön a bizottságtól. Nem volt átláthatóság, nem volt egyértelmű, hogy milyen dokumentációk vannak. Nem adták meg nekünk a dokumentumokat, amikor azt kigértük. Mi pedig parlamenti képviselők vagyunk. És önöknek van ugye egy, egy szerepe. Ott van például a holland pályázat kiértékelésének módja. Pontosan mi alapján döntöttek, milyen dokumentumok alapján döntöttek a holland pályázatról az első, második, harmadik körben? Ezt nem tudjuk. Nekünk erre szükségünk van, hogy ezt tudjuk. Még egy dolog, európai parlamenti képviselő vagyok, és európai polgár vagyok. Nagyon aggaszt, hogy ez nem tesz jót majd az az egész ügy sem a gyógyszerügynökségnek, sem a közegészségügynek, sem az európai polgároknak. Hogyha nem tud folyamatos munkát végezni a gyógyszerügynökség, akkor ki lesz azért a felelős? Elnök asszony, azt kérem a bizottságtól, hogy tartsa nyitva ezt a dossziét. Vannak határidők, mondjuk megszabhatjuk azt, hogy két-három hónap múlva ezt újra felveszünk a napirendre folytonosan nyomon kell követni ezt a kérdést, de ezt ki fogja megtenni? Ki ellenőriz? Mi történik akkor, hogyha fennakadás történik a folyamatban? Illetve egy tartalék, egy B-tervre is szükség van. Lehet ez Milánó vagy Kopenhága, mindegy, de kell egy B-terv, amely azonnal bevethető, ezt kívánják meg az európai érdekek. Illetve ott van még az egyeztetés is, jó lenne, hogyha ennek a kimenetelére is figyeljünk, Én azt gondolom, hogy a feltételekre mindig oda kell figyelni, mert a feltételek nem véletlenszerűek. Csak még egyszer kiemelni szeretném, hogy Svédország is gyönyörű hely Európában, és mi is érdekeltek lennének ebben, de hát jó, engedjük ezt el. Csak szerettem volna még egyszer hangsúlyozni, hogy gyönyörű helyek vannak még az unión belül, gyönyörű országok és városok, délen és éjszakon, keleten és nyugaton. Most pedig Valli úr az utolsó hozzászólunk. Köszönöm szépen. Nagyon gyorsan fogom mondani, mert tudom, hogy a tolmácsoknak el kell majd menni. Tehát nagyon fontos az, hogy a költségvetést megfelelően kezeljük, ugye a parlament is részben felelős az európai költségvetés végrehajtásáért. Mi nem fértünk hozzá ennek a pályázatnak, vagy ezeknek a pályázatoknak a részleteihez. Sajnos Amsterdamról, csak később kaptuk meg, tehát a döntés után ezeket, a, ezeket az adatokat. És világos, hogy a londoni jelenlét gond, de ami hogyha a milánói ajánlattal egy csomó pénzt nem megsporoltunk volna az európai adófizetőknek, Amsterdam esetében pedig van egy nagyon kevés átlátható javaslatunk, ami még, amire még várni is kell. Hát szerintem az Európai Parlamentnek fontosabb dolga is van, mint hogy ilyen dolgok, mint hogy ezzel vesződjön. Úgyhogy ezen el kéne gondolkodni, mondom, költségvetés, eljárás, meg kell nézni, hogy az eljárást hogy lehet javítani. Jó lenne, hogyha három hónap múlva tudnánk, hogy hogy áll a helyzet, mit, kell, mit lehet tudni a költségekről, hogy halad az építkezés. Egyébként Amsterdamnak ugye két javaslata volt, két pályázata volt, egy első pályázata, aztán volt egy második pályázata. Szeretnénk tudni, hogy mi a helyzet, mikor fog az épület állni. Eh, a költségek változhatnak, ott van még az infláció is, tehát az európai adófizető költségei folyamatosan nőnek. Ezt így nem tudjuk elfogadni, nincs átláthatóság, nem tudjuk ezt eh, elfogadni, mindenképpen nyitva kell tartani ezt a módosítót tehát. Thank you very much. Köszönöm szépen, és örömmel adom meg újra a szociál úrnak két perc. Köszönöm szépen, még egyszer szeretném megköszönni a lehetőséget engem rám nagyon mély benyomást tett ez a mai vita, és úgy megyek vissza Milánóba, hogy meggyőződésem, hogy nem lehetek boldog amiatt, ami történt. Az egyik legnagyobb európai város nevében beszélek, ez az egyik leg Európa barátabb város is. Amikor két évvel ezelőtt megválasztottak polgármesternek, elmentem Londonba, mert azt gondolom, hogy ez egy komoly lehetőség a városnak, és elmentem az EMA, ott az EMA-nak az épületébe, keresztül kasszul meglátogattam, és azt gondolom, hogy ez alapján is elmondható az, hogy a mi javaslatunk, a mi pályázatunk teljes. Arról van szó, hogy önök nem tesznek ajánlásokat, de végül is az önök szempontjából mindenről az, hogy mi van a pályázatban. De vajon a kormányok, amikor szavaztak, ismerték magát a dokumentumot? Hogyha nem, akkor pedig mi a csodának kellett egy ilyen szuper komplikált, mindenre kitérő pályázatot létrehoznunk? Gondoljunk arra, hogy én felelős vagyok az összes milánóinak. Mindenki azt gondolta, hogy nagyon nagy szükség lenne az emára Milánóban a polgárok közül, de így utólag láthatom azt, hogyha itt történik a szavazás, hogyha változtatjuk közben a játékszabályokat, akkor nem is volt olyan fontos az, hogy mi a tartalma a pályázatnak. A bizottság itt jól el van, a fejüket rázzák, mosolyognak, rángatják a vállukat, pedig itt európai polgárokról van szó. Ami az én városom, a mi városunk nagyon Európa barát vár, mi mindig tiszteletben tartjuk a, a mi mindig figyelembe veszük a, a szabályokat, betartjuk azokat, és nagyon-nagyon csalódtam a mai nap után. But now we nagyon sajnálatosnak tartom ezt, uram, de most le kell zárnunk az ülésünket és ezt a napi rendi pontot, és még egyszer elmondanám, hogy ez év március 23-án elnökünk Antonio Tajani úr egy levelet küldött a tanácsnak és a bizottságnak, ahol ismét leszögözi, hogy a parlament teljes mértékben elítéli az új székely kiválasztásának eljárási módját. Ez az Európai Parlament álláspontja, egyáltalán nem támogatjuk azt, ami történt, sajnálatosnak tartjuk azt, hogy a demokratikus ellenőrzés nem valósult meg ebben a folyamatban, és soha többet nem fordulhat elő ebben a formában ez. Amit mi most tenni tudunk ezen nagyon szerencsétlen helyzet kapcsán, az az, hogy természetesen nyitva hagyjuk a petíciót, és biztosítjuk azt, hogy, hogy Lavia a az előadó úr és az MV és érintett más szakbizottságok tájékoztatást kapnak arról, ami itt ma elhangzott, és továbbra is tájékoztatást kapunk majd a három oldalú egyeztetésről is, és garantálni fogjuk azt is, hogy mindenki számára értetővé válik az, hogy a demokratikus ellenőrzés hiánya itt nagyon is az ügy előterébe került önök és mindenki más, a különböző politikai frakció képviselő és mindenki felhívta figyelmet erre, hogy a demokratikus ellenőrzés hiányára soha többet nem kerülhet példa. És a parlament három havonta tájékoztatást kér az EMA székhelyének építéséről, az amszterdami fejleményekről, és sokkal többet szeretnénk itt látni, az előrelépési jelentéseket. Én most abból indulok ki, hogy meg fogjuk kapni, de az MV-nek és az előadónak az ottani előadónak is mindenképpen meg kell kapniuk ezt az információt, és én magam is, illetve a mi bizottságunk is hozzáférhet ezekhez a dokumentumokhoz majd, és a bizottságnak pedig az a hogy továbbra is a 2012-es közös nyilatkozat alkalmazásának, végrehajtásának eh, monitorozását, felvizsgálatát végzi. Reméljük, hogy ez megtörténik, és intenzívebbé fogjuk tenni a párbeszédet az előadóval, és a jogalkotási folyamatot is nyomon fogjuk követni, és úgy gondolom, hogy az önök látogatása, megjelenése itt nagyon is időszerű volt, és nagyon hasznos, nem csak ezen intézmény számára, hanem emlékeztetőként is szolgált ez a tanács számára, hogy ez a fajta érmefeldobás, ez a fajta eljárás elfogadhatatlan, nagyon-nagyon sajnálatos, és itt nem csak egy székhely forog kockán, hanem az ilyen manőverek az uniós értékeket is veszélybe sodorják. Köszönjük szépen, hogy eljöttek hozzánk, itt voltak vele, és vigyék el a brüsszeli támogatást a napos Milánóba, és ha bármilyen kérdéssel segítségre eh, lenne szükségük, akkor ne habozzanak, forduljanak hozzánk. Most pedig 12 óra 30 van, azaz lezárom a délelőtti ülést. Köszönöm.